napirendi ponttal, ez pedig a sportban a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolás és a korrupció. Parancsoljuk, biztos asszony! Honorable members! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A mérkőzések eredményeinek tiltott befolyásolása, a meccsbundázás a legnagyobb fenyegetés, amivel szembe kell nézni az európai sportnak. És az Európai Bizottságnak nekünk a parlamentnek is mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy ezt leküzdjük. Tisztában vagyok azzal, hogy a szervezet bűnözési hálózatok mennyire ö, részt vesznek, és mennyire befolyásolják a futballmérkőzéseket Európában. Felvettem a kapcsolatot az Európollal, hogy megvitassuk ezt az ügyet, és üdvözlöm az Európol eddigi fellépését, ami az Európa Tanácsban folyó tárgyalásokat illeti, ami egy egyezményben csúcsosodna ki, ezt is üdvözlöm. Az Európai Bizottság egy ajánlást fogadott el a tanács számára novemberben. Ez felkéri a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a bizottság számára, hogy csatlakozzon hozzájuk a tárgyalásokban. Azt várjuk, hogy a tanács a tárgyalási irányelvet a közeljövőben már el is fogja fogadni. Meggyőződésem, hogy amikor ezt a megállapodást és az egyezményt elfogadják, ez nagyon komoly jelzést fog küldeni, hogy Európa eltökélt az irányban, hogy szeretné az európai sport integritását megőrizni. Szeretnénk azt is, hogyha nem európai országok is aláírnák ezt az egyezményt, és így a probléma globális dimenziójával is tudnánk foglalkozni. Az átfogó megközelítés érdekében minden illetékes bizottsági szolgálat szorosan együttműködik hogy tudjuk biztosítani azt, hogy az Európai Uniós jogszabályokkal, amik az adatvédelmet, a büntetőügyet és a belső piacot illeti, koherens legyen a jövőbeli fellépés. Az Európol azt találta, hogy a büntetés végrehajtó és rendfenntartó szervek európai együttműködésére is szükség van ahhoz, hogy a meccsbundázás ellen hatékonyan tudjunk fellépni. A legutóbbi meccsbundázási esetek azt mutatják, hogy a bírósági hatóságok között is nagyon szoros együttműködésre lesz szükség, mind a vizsgálatok, a nyomozás, mind az ítéletek területén. Az Eurojustra szeretnénk támaszkodni, hogy a vádemelés a határokon átnyúló módon is megvalósulhasson, de a bírósági együttműködés minden területére szeretnénk kiterjeszteni az együttműködést, az európai letartóztatási parancs is nagyon hasznos lehet. A ö, bíróság és a rendőrség csak a megoldás egy oldalát tudják jelenteni. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a meccsbundázás ellen, ahhoz megelőző intézkedésekre is szükség van. Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy a 2012-es előkészítő fellépéseink sikerrel jártak, és ezek nyomán az Európai Bizottság öt projektet választott ki a meccsbundázás területén. Ezek a projektek segíteni fognak, hogy az érdekelt feleket oktassuk, képezzük, és felhívjuk a figyelmet a problémára a sport, mozgalmak és az általános közvélemény körében is. Ezen öt projekt ez év elején kezdi meg a munkáját. 2013 első felében már várjuk az első eredményeket is. A projektek koordinátorjai együttműködnek, hogy szinergiákat érjenek el, és közös stratégiákat tudjanak kialakítani. A projektek eredménye segíteni fog a legjobb gyakorlatok elterjesztésében és a hálózatok megerősítésében. Szeretném azt is hozzátenni, hogy szorosan együttműködök Bármilyen biztos kollégámmal. A meccsbundázás problémáját a sport fogadás területéről is együtt közelítjük meg. 2012. november 23-án a bizottság elfogadott egy cselekvési tervet az online szerencsejátékról. Ebben található egy fejezet, amely a sport integritásáról szól. Az egyik javasolt cselekvés, amit a bizottság megfogalmazott, egy olyan ajánlás, amelyet remélhetőleg 2014-ben fogunk elfogadni. Ez az ajánlás ösztönözni fogja, hogy hatékonyabban lehessen megosztani a legjobb gyakorlatokat a sportfogadással kapcsolatos meccsbundázás területén. Az Európai Bizottságnak az a szándéka, hogy az összes érdekelt felet bevonja ebbe a folyamatba. A 2012-es előkészítő cselekvések eredményei hasznos információval is fognak szolgálni. Más kezdeményezések, mint például tanulmányok, munkacsoporti ülések és szakértői találkozók, további információt és bizonyítékokat fognak nyújtani az ajánlások további finomításához. Idén februárban pedig az Európai Bizottság 5-én elfogadott egy javaslatot, mely szerint az EU pénzmosás elleni irányelvét felül kellene vizsgálni. A szerencsejáték ágazata nagyon sérülékeny, és nagyon is érintett a pénzmosás által. Ezért az Európai Bizottság azt javasolja, hogy terjesszük ki az irányelv hatáját, hogy lefedje az egész szerencsejáték ágazatot. Látjuk, hogy hogyan változnak a pénzmosási kockázatok, és ezért fontos, hogy az Európai Uniós keret tudjon reagálni, mégpedig masszív, de ugyanakkor rugalmas módon. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, biztos asszony. A frakciók szónokai következnek bele, úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, Petra Kamerévert és Lokegard kollégáknak köszönöm ezt a közös kezdeményezést. Hollandul folytatom. Nos, biztos asszony, az Europol nyomozása rámutatott, hogy a vesztegetés és a csalás komoly veszélyt jelent az európai sportban, a sportrendezvényeken. Itt egy nemzeti megközelítés nem segít, európai fellépésre van szükség, ön is ezt említette. Úgy gondolom, hogy egy nemzetközi összefogásra van szükség, struktúrált adatcserére valamennyi érintett között, tehát a szerencsejáték szervezők, a sportrendezők, a regionális és nemzeti jogalkotók mind információcserét kell, hogy folytassanak, hogy napjaink problémáit meg tudjuk oldani. megfelelő bizottsági kezdeményezésre van szükség a jogalkotási területen, hogy Európában a csalást büntetőjogilag üldözzék. Nem mindenhol van ez így pillanatnyilag, a szervezett bűnözés pedig él ezekkel a hiányosságokkal az Európai Unión belül. A bunda, a, az eredmények megállapítása büntetőjogi tényállás kell, hogy legyen, és az illegális weboldalakat is vizsgálnunk kell, egy fekete listát kell kialakítanunk azokról, amelyeknek nincs engedélyük, hogy a polgárok, akik szabályozott keretek között kívánnak fogadásokat kötni, ezt meg is tehessék. Végül pedig tiltásra van szükség a ki fiatalkorúak esetében olyan magatartási kódexet kell kialakítani, amelyet mindenki betart, és amely egyértelműen tartalmazza, hogyha fiatalok vesznek részt egy versenyen, azokra fogadást nem lehet kötni. Azt láthatjuk, hogy a gyors értesítési riasztási rendszerek nem működnek mindeddig. Biztos asszony, hogyha ezeket a kérdéseket kezeli, teljes támogatásunkra számít, számíthat. Köszönöm szépen Belet úrnak. A szocialista és demokrata frakció nevében Kamerévert kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kollégák. A vétó elnevezésű nyomozása a legnagyobb botrányra mutatott rá, egy 280 ját, mérkőzés manipuláltak, mint egy 2000-et az egész világon, és úgy gondolják sokan, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, pillanatnyilag nem látjuk, hogy meddig tart ez meddig megy ez még. Minden egyes sportszurkoló arcába csapásként élheti ezt meg, ami itt történt, és tudjuk, hogy mennyire fontos a társadalmunkban ez a korrupció és a manipuláció. Igenis, ezeket a pozitív értékeket befolyásolja, amely a sporttal együtt jár. A szurkolóknak meg kell bízniuk abban, hogy a csapatuk tisztességes versenyben nyer, illetve veszít ezért a fair play-t nem csak propagálniuk kell, hanem ezek szerint kell, is él, ezek szerint kell élniük is. Megfelelő ellenőrzésre van szükség, és szankciókra is szükség van. Elvárjuk a sportegyesülettől a nulla toleranciát, az éro toleranciát, amelyet mindenkivel elfogadtatnak, és egy megfelelő megelőzési programot is indítanak. A sport esetében nem csak a győzelemről, a vereségről van szó, hanem láthatjuk sok pénzről. Ezért az online, anonim módon történő fogadásokra a legbolondabb témákban ez, nem, ez komoly manipulációra ad lehetőséget, és ezt be kell tiltani. Egy egységes definícióra van szükség, mit is jelent a bundázás, a játékok manipulálása, és ezt a tagállami büntetőjogi tényállások közé fel kell venni a bűnüldözési együttműködésre van szükség a tagállamok hatóságai között, és európai szinten jogalkotási területen is aktívá kell válnunk. Köszönöm a biztos asszonynak, amit elmondott, abban bízom, hogy az állásfoglalásunk ahhoz járul hozzá, hogy nem sokára közös munkák gyümölcseit élvezhetjük majd, és a bunda a mérkőzések során ma múlt, múlté lesz Európában. Köszönöm. Köszönöm, Kamerivert asszony, most pedig két percben az Alde részéről Lökegárt képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr! Fontos napja ez Európának a bunda elleni harcban, hiszen megfelelő időpontban lépünk fel a bunda ellen. A többi jelentéstevő, a többi felszólaló és a biztos asszony is arról beszélt, hogy itt csak a jéghegy csúcsát látjuk, hiszen um, Ázsiából Balkánon keresztül uh, észak fele uh, halad a bűnözés hulláma, és egész egyszerűen minnyájunknak fel kell lépnünk, hogyha itt eh, meg akarjuk akadályozni a bundát, azaz a mérkőzések tiltott befolyásolását és a korrupciót. A sportesemények és a fociból kapott hírek aggasztóak. Biztosítani kell tehát eh, a sport integritását Európában. Nagyon elégedett vagyok az Európai Parlament um, állásfoglalás um, indítványával, és uh, egyetértek ivó Belettel is a tekintetben, hogy uh, nagyon fontos egy megfelelő uh, információcserét biztosítani. Ám a legnagyobb probléma éppen abban áll, hogy az egyik ország nem tudja, hogy mi történik a másik országban, és ezt megtehetjük anélkül, hogy a szubszidiaritás elvét bármilyen módon is sértenénk. Köszönöm szépen biztos asszony a kezdeményezését, és köszönöm, eh, hogy megragadta a kezdeményezést. Köszönöm szépen, Lokegárd úr. Sinclair asszony egy kékkártyás eh, kérdést intézőnhöz. Elfogadja ezt a kérdést? Köszönöm szépen. Itt a sport integritásáról van szó. Ám az EU integritásáról a Bozman eset kapcsán szeretnék beszélni, hiszen a kisebb kluboktól elszipkázzák a jó játékosokat, így az alsóbb szinten nem jól megfizettettek lesznek a játékosok, a fölsőbb szinten pedig túlfizetettek, és éppen ezért a bundázók az alsóbb szintű csapatokat támadják meg, és a Bozman esete erre utal rá. Köszönöm szépen, Lokegárt képviselő. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Valóban semmi kétség nem férhet hozzá, hogy létezik ez a probléma. A probléma létrejött, megkeletkezett, és abban is megragadható, hogy a sok pénz, a nagy pénz a magas szinten játszó csapatoknál jelentkezik, és az alacsonyabb szinten játszó csapatoknál nincs elég pénz, ezért a bundázók őket célozzák meg. Ugyanakkor ez nem ad nekünk menlevelet arra, hogy ne próbáljuk megoldani a problémát, hiszen a probléma minden szinten jelentkezhet és nem mondhatjuk azt, hogy a magas szintű klubokra ez nem vonatkoztatva. Az olasz miniszterelnök nem olyan régen például azt mondta, hogy az A csoportot, tehát az olasz MB1-et két-három évre szüntessék be a játék, szüntessék meg a mérkőzést a bajnokságot. Azaz tehát ez azt mutatja, hogy igenis az országos bajnokságok szintjén is jelentkezik a bunda, a probléma, ám tagadhatatlan, hogy az alsóbb szintű probléma, alsóbb szintű csapatoknál különösen jelentkezik ez. Köszönöm szépen, Lókagárd úr. Most pedig a zöldek nevében két percben Taváres képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk azt, hogy ez óriási probléma. Sok tagállamban évek óta mutatkoztak jelei annak, hogy újból és újból felmerülnek a bundázás gyanúi, és a rendőrség vizsgálja ezeket a gyanúkat. Tudjuk, hogy óriási a probléma. Nemrég kaptunk információt arról is, hogy bűnözői hálózat nemzetközi szintűvé vált, és hangsúlyozni kell még ezen kívül pár dolgot. Ez szervezett bűnözés körébe tartozó ügy. Ezért európai szinten kell fellépni ellene. Másodszorban a szervezett bűnözés elleni küzdelem már is Európa kompetenciájának a részét képezi. Tehát európai szintű fellépés kell. De ugyanakkor egy olyan probléma, ami minden társadalmat érint, különösen a sportszövetségeket, úgy gondolom, hogy éppen ezért a sportszövetségeknek Együtt kéne működni a nemzeti és európai szintekkel, hogy ők saját magukon belül is megkezdjék a tisztító folyamatokat. Egységes piacra van szükségük a sportszövetségeknek, hogy rengeteg tévénézőt érjenek el, de ugyanakkor nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor mondjuk a hoki szövetség a világversenyét Belorussziába küldi, ez szerintem rossz jeleket küld, és nincs megfelelően harmóniában azzal, amit európai szinten szeretnénk elérni. Aztán a biztos azt említette, hogy a pénzmosásról szóló irányelvet szeretnék felülvizsgálni. Én is hozzájárultam a vitában véleményemmel ehhez a felülvizsgálathoz. És még egy, ez nem csak a sport problémája. A sport kulturális szempontból és nemzetközi szempontból is fontos tényező a társadalmainkban. Nem láthatjuk, nem nézhetjük azt, hogy így kompromitálja a sportot a szervezett bűnözés. Köszönöm, most pedig az LCR e frakció nevében McClarkin asszony kap szót két percben. Kollégák, üdvözlöm ezt a kezdeményezést a meccsbundázás és sportkorrupció ellen. A meccsbundázás valós és jelenlévő probléma a sport integritása szempontjából. Az Európol nyomozása tényleg aggasztó méretű bűnhálózatot tárt fel, és sokkol bennünket az, hogy milyen mértékű ez a jelenség. 380 meccset tartottak gyanúsnak, és nem csak a magas szintű sportot érinti a meccsbundázás, hanem az alsóbb osztályokban folytatott meccseket is Európa szerte érinti ez a jelenség. Támogatom a sport autonómiáját, és nem gondolom azt, hogy nagyon be kéne avatkoznunk a sportszövetségek munkájába, akkor, amikor nekik maguknak is lehetőségük van a probléma megoldására. Mindazonáltal, amikor a korrupció ennyire széles körben elterjedt, mint ahogy ezt a nyomozás is mutatja, kötelességünk végig gondolni azt, hogy milyen közbelépésre van szükség, hogy ezt a bűnügyi problémát megoldjuk. A meccsbondázással, kapcs- kapcsolatba kerülő emberek nagyon gyakran a szervezet bűnözéshez is kapcsolódnak. Bűnözői hálózatok Európán belül, Európa határain belül is léteznek, de ezen is túlnyúlnak. Nekünk Európa határain belül léte- meg kell oldanunk azt, hogy legalább Európán belül ne legyenek nyereségesek ezek a bűnügyi szervezetek, és ezért kell fellépnünk a sportban létező korrupció ellen de ez a jelenség globális szinten is létezik, tehát nem csak egy EU-s belügyről van szó. És végül a sport integritása fontos a szerencsejátékipar szempontjából is. Kollégám Esi Box is jelentésében felvetette ezt a fontosságot. Én is szeretném ezt majd a véleményünkben felvetni. Jobb együttműködésre van szükség, hogy a problémát leküzdjük, mindent meg kell tennünk, amit tudunk, hogy megvédjük a sport integritását, hiszen mindannyian szeretjük a sportot. Köszönöm szépen, Meklákin asszony. Baton úr, láttam, hogy futott, látom felkészült. Örülök annak, hogy tényleg erre sor kerül, hogy sportról beszélünk, de most itt a bundázás kerül szorba. Először is szeretném elmondani, itt a jelentésben azt kérik, hogy egy külön egységet hozzanak létre a bűnüldözés területén, a bundazás területén. Nálunk van ilyen egység, ezt úgy hívják, hogy rendőrség. És Tényleg voltak ilyenek 1975-ben az Egyesült Királyságban, igenis bunda volt, amikor erről szavaztak, a népszavazás volt ez az EU csatlakozásról. Az tényleg egy megbundázott meccs volt, azt kell, hogy mondjam, elképesztő pénzt költettek az igen szavazatokra, a BBC és más média szervezetek gondoskodtak arról, hogy rögzítsék, megállapítsák az eredményeket. Ugyanezt történt 1992-ben Dániában, volna, és addig foglalkoztak a témával, ami kialakult, az az eredmény, amit akartak, de láthatjuk Hollandiában, Franciaországban hasonló volt az eredmény. De addig játszották újra a mérkőzést, amíg az nyert, akit szerettek volna, és Írországban is megbundázták a meccset, amikor a szerződésről kellett, a Lisszaboni szerződésről elnézés volt szó, és ott is addig szavaznak, addig játszanak, amíg a megfelelő eredmény létrejön. Tehát, hogyha már van ilyen nyomozó csoport, akkor kezdjük az Európai Uniónál a nyomozást. Köszönöm szépen. Beton úr, úr egy kék kártyával szeretne kérdést feltenni. Parancsoljon. Nos, az a benyomásom, hogy itt nem nagyon ismeri a sportéletet a kollégám. Most eltekintve a politikai aspektusoktól, itt az általa elmondattakon belül nem tudja esetleg visszaigazolni, hogyha a nemzetközi bűnözéssel szemben akarunk fellépni, akkor nem elég nemzeti rendőrségekkel működni ezt belátja ez a kérdésem, hogyha az összes nemzeti rendőrség egy határokon átnyúló együttműködést szeretne, akkor mm, na, természetesen nem állítom, hogy mm, ért feltétlenül értek a sporthoz. Természetesen a nemzetközi bűnözésre ott az Interpol, ahol az információkat ki lehet cserélni, és vannak nemzeti rendőrségek, amelyek a saját tagállamokban üldözik a bűnözőket. Nem hiszem, hogy szükség van egy új testületre. Megvannak a rendőrségek, és itt az Interpol. Nem tudom, miért gondoljuk azt, hogy hatékonyabbá válik egy új testület, amit létrehozunk, mint a korábbi EU testületek. Köszönöm szépen, Beton úr. Most pedig másfél percben Ene úr. Köszönöm, elnök úr. Az Europol egy jelentős bűnügyi hálózatot fedezett fel, 380 európai meccset találtak gyanúsnak. Rengeteg klubvezetőt is összefüggésben hoztak a bűnözőkkel, és éppen ezért üdvözlendő, hogy az Európai Parlament is a sportfogadásra kapcsolatos ügyel kezd foglalkozni. A sport tevékenységek liberalizációja olyan mellett nagyon fontos az is, hogy ö, megoldást találjunk, mégpedig fenntartható módon ezen ágazat számára. A fizikai tevékenység nagyon fontos az emberek egészsége szempontjából, életkoruktól függetlenül. Fontos az egymás tisztelete és a társadalomban való életünk megtanulása és annak fejlesztése szempontjából is fontos, hogy sportoljunk. Ezért nem szabad elviselni azt, hogy a szervezet bűnözés megbundázza a meccseket, hiszen ez mindannyiunk érdekeinek ellenébe megy. A klubok mindig többet és többet küldenek, de egyáltalán nem tartják tiszteletben a számviteli szabályokat ezzel. Az Európai Uniónak és tagállamaimnak léte, lépnie kell, hogy legalább minimum szabályokat fogalmazzon meg az online szerencsejátékkal kapcsolatban, hiszen az Európai Bíróság is felhívta a figyelmet arra, hogy ez a terület még mindig problematikus. Nagyon fegyelmezett és szigorú szabályokra van szükség pénzügyi szempontból, hiszen nagyon komoly a problémának a lehetősége. És említést tennék a bankok felelősségéről is, amelyek van, hogy gyakorlatilag csődbe taszítják a klubokat. A stadionokban a jó szándék kell, hogy megvalósuljon. Ezt látjuk, de szerintünk a jogszabály még, vagy a jelentéstervezet nem elégséges, ezért tartózkodni fogunk. Most pedig Sinclair asszony kapszol. Köszönöm, elnök úr, nagyon szeretem a focit és a sportot, éppen ezért fontosnak tartom ezt a kérdést, és ezt a problémát mindenképpen nevesíteni kell. Valaki a focit gyönyörű játéknak ta- tartja, ugyanakkor egyre inkább azt látjuk, hogy a labdarúgás mocskos játékká vált. A statisztikusok azt mondják, hogy hetente tíz európai meccset bundáznak meg, a világon pedig sokkal többet. De hát nem szabad csak európai perspektívából látnunk ezt a kérdést. De hát bízhatunk az Európai Bizottságban, hogyha arra gondolunk, hogy milyen korrupt volt és korrupt a bizottság sokszor, abban, hogy ő fogja megoldani korrupciót a fociban. Nem nagyon hiszem. Egész addig, amíg ezt nem változtatjuk meg, addig eh, nem hihetünk abban, hogy megoldjuk a problémát. Az én saját hazámban is megakadályozzák azt, hogy a megfelelő klubokat nem akadályozzák meg, hogy a megfelelő nagy múltú klubokat eladják, és esetleg dubiózus, átláthatatlan ügyletek áldozataivá várjanak. Az UEFA-nak sokkal több tagja van, mint az EU-ban, EU-nak, tehát éppen ezért az EU irreleváns ezen a területen. Eljött az ideje annak, hogy átlátható labdarúgó szervezeteket teremtsünk meg, és egyszer és mindenkor ők szabályozzák ezt a kérdést, hiszen bízok és hiszek abban, hogy a foci lehet megint gyönyörű játék. Köszönöm szépen, Sinclair úr, asszony, most pedig két percben Skúria úrnak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a biztos asszonynak is, hogy itt az ülésteremben elmagyarázta, hogy milyen intézkedéscsomagokat tervez a bizottság tenni a jövőben. Nagyon fontos kérdéssel állunk szemben, amelyel ma, amelyről ma eszmét cserélünk. A sport az emberek és a népek találkozását is biztosítja, és az, az ősi antik időkbe nyúlik vissza a hagyománya, és éppen ezért um, egy érem megnyerése azt is jelenti, hogy valaki a legjobb, és nem, a leg, nem az nyeri meg az aranyérmet, aki a leginkább csalt. Legalábbis ez az ideális helyzet. Éppen ezért nagyon fontos a nemzeti hatóságok és a rendészeti hatóságok megfelelő munkájának harmonizációja, de ez nem elegendő. Hiszen meg kell akadályozni, hogy a fiatalok körében terjedjen a bundázás, illetve hogy elveszítsék a hitüket a sportban, és meg kell akadályozni, és be kell vonni a tömegsport szervezeteit is a korrupció elleni harcban. Nagyon fontosak azok az intézkedések, amelyeket a bizottság foganatosítani, akkor nagyon fontos, hogy minél korábban megtegye ezeket az intézkedéseket, hiszen a fiatalok gyakran téves elképzelésekkel nőnek fel, hiszen a sport ideális esetben azt tanítja meg a fiataloknak, hogy az nyer, aki a legjobb, és nem az, aki csal, aki bundázik. Éppen ezért biztos az, hogy minél hamarabb lépjenek fel a bundázás és a ö, játékok manipulálása ellen, hiszen ez a társadalom szövetét is segít megerősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Skúria úr. Vajgo úr felmutatta a kék kártyát. Elfogadja a kérdést? Vege úr, ilyen szó. Eh, Kedves Kúrél kollega, nagyon örülök, hogy arról beszélt, hogy a sport etikai dimenziójáról is beszélt, valamint a fiatalok eh, nevelésének fontosságáról. És éppen ezért arra volnék kíváncsi, hogy mit gondol a sport túlzott kereskedelmi voltáról, hiszen ez egyre inkább belülről támadja meg a sport működését, és égbe kiáltó honoráriumokat fizetnek ki, és ez sem teszi jót a sportnak. Aláírásokat gyűjtünk az elmúlt napokban azért, hogy a az ellen, hogy a boxot kizárják a olimpiai sportágok közül, már pedig ez egy nagyon etikai természetű sport, tehát gondolkozik azon, hogy hogyan lehet a sport kereskedelmi voltát átalakítani. Skúria képviselő, egyetértek a kollégával, és egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, hogy ne zárjuk ki az ökölvívást az olimpiai sportokból, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erkölcsi alapokon is álljon a sport, és a fizikai kontaktus teremtő sportformák, például az ökölvívás, ezt biztosítják. Egy olyan szponzorizációt kell biztosítani, mely átláthatóvá teszi a sportot, és biztosítja azt is, hogy mind a 27 tagállam, hamarosan 28 tagállam olyan szabályokat fogadjon el, amelyekben a saját tapasztalataikat is tudják alkalmazni, és így tudjuk megoldani a problémát. Köszönöm szépen! Köszönöm a választ. Most Boszkult asszony kapja meg a szót másfél percben. Aggaszt a sport integritásának kérdése. Nagyon aggaszt, állampolgáraink biztonsága is, és az is, hogy nincs konkrét fellépés, hiszen a szervezett bűnözés már beszivárgott az európai sportba. Az Európol nyomozásának a sokkoló eredményei felfedték, hogy a szervezett bűnözés széles körben több száz meccset befolyásolt tiltott módon Európában. A meccsbuntázás egy nagyon alacsony büntetési arányú, de nagyon sok pénzt hozó bűnözés. Mm, összefügg ráadásul a bűnözők jóvoltából, idézőjelben, az embercsempészettel és más súlyos bűncselekményekkel is. Szeretném hallani öntől most, biztos asszony, hogy önök a bűnszervezetek bevonódását az európai sportba hogyan kívánják megakadályozni. Említette az Európolt, említette az Eurojustot, de eszközökre van szükségük, definícióra van szükség a büntető törvénykönyvben, és jobb európai együttműködésre, biztos asszony. Bizonyos tagállamok nagyon zavar elnézést. Elnézést, mondja a képviselőasszony. Nem tudok koncentrálni így, hogyha beszélnek mellettem. Enen úr, kérje az elnök. Csendesedjen el. A tagállamok még mindig tagadásban vannak, és különösen ezek a tagállamok sérülékenyek, hiszen ők nem fenyegetésnek tekintik a meccsbuntázást, és ezzel biztonságos kikötőt nyújtanak a bűnözőknek. Nem engedhetjük meg azt, hogy várakozzunk, és ne lépjünk egészen addig, amíg az Európa Tanács a megybundázásról szóló egyezményével elő nem áll. Most kell lépnünk, nem 2014 végén. Az Európai Bizottság mit kíván ma tenni, hogy megvédje állampolgárainkat és megóvja a sport integritását? Köszönöm. Elnök, köszönöm Boszkurt asszony, most pedig egy percben Takula úrnak szeretném megadni a szót. Arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, Először is köszönetet mondok a bizottságnak a jó kezdeményezésért. Szükség van ilyenekre éppen most, és közös intézkedésekre van szükség mindenek előtt. Annak érdekében, hogy a sporthoz ne kötődjenek ilyen negatív jelenségek. Jobb irányításra van szükség a szervezésben, amikor a fogadásokat megszervezzük, a szerencsejátékot megszervezzük, de mindenek előtt el kell érni, hogy tisztességes verseny alakuljon ki a pályán. Arra kell gondolnunk, hogy a sportnak vannak kísérő jelenségei, és amikor lépünk valamit, akkor ezeket is figyelembe kell venni, és vannak negatív jelenségek, amelyek negatív hatással járnak a sportra is, de azt látni kell, hogy ami a sportban történik, az 99%-ban tisztességes és egy nemes versenyt jelent, és reményt ad az embereknek. Világos negatív jelenséget látunk, most uh, itt megoldást kell keresni, globálisan kell fellépni, fel kell lépni a bunda, a korrupció ellen, és ezzel a sportot egy fenntartható, etikus, erkölcsi alapra helyezhetjük, hiszen a sportnak értékei vannak, és ezek a döntő jelentőségűek, a tisztességes, fair verseny, és nyerjen a legjobb, ezt kell elérni. Köszönöm szépen Takula úrnak. Egy percben Nikolas Huntis. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves képviselőtársak. Papasztamkos kollégám az életért küzd pillanatnyilag, miközben mi abban bízunk, hogy nem sokára visszatér közénk, hiszen ezen a területen is kezdeményező szerepet játszott, és tényleg sokat harcolt ezért a témáért. Tudjuk, hogy az Európol milyen eredményt ért el, de hát a maga a jelenség nem új, ezt is tudjuk, hiszen a jelenségnek óriási dimenziója és óriási története van. Ez azzal függ össze, arra vezethető vissza, hogy kommercializálódik a sport elképesztő mértékben az utóbbi időben, a sport és a labdarúgás a sporton belül első helyen szerepel itt. A nemzeti hatóságok nem akarnak, vagy nem tudnak intézkedéseket hozni. Ezt nem engedhetjük meg. Biztos az, hogy szabályokra van szükség, erős büntetésekre, nagy súlyos büntetésekre van szükség. Nem engedhetjük meg, hogy csaljanak a sportban, hogy a fiatalok számára megmaradjon ez az etosz. Köszönöm szépen. Másfél percben Matyő asszony. Köszönöm, elnök úr. Az Európol bűnszervezeteket leplezett le februárban. Gratulálok az Európolnak, hogy ilyen precedens nélküli eredményt ért el. A CEPOL ügynökségre is szeretnék kitérni, amely a rendőrök képzésével hozzájárul ehhez a munkához, és az Eurojusthoz is, amelyek csodálatos munkát végzett a bűnszervezetek ellen. Biztos asszony, gyakran, gyakran említjük őket, különösen a meccsbundázás kontextusában, amelynek a hátterében a maffia áll. Nagy elégedettséggel fogadjuk az Európai Bizottság javaslatát, mely szerint felül kell vizsgálni a pénzmosásról szóló irányelvet. Reméljük, hogy nagyon gyorsan eljut majd ez a szövegtervezet a parlamenthez is. Nagy elégedettséggel fogadjuk azt is, hogy a javak elkobzásáról szóló irányelvet is elkívánják fogadni, hogy hatékonyabban küzdhessünk a matfiák ellen. A megelőzésbe kell ezen túlmenően beruházni, és a sport etikájába, valamint a nulla, a zéró tolerancia politikáját kellene bevezetni a sport területén nagyon híres, ismert sportolók, amelyeknek, akiknek a nevét akár jobban ismerik a fiatalok, mint a történelem nagyjainak, az íróknak, vagy az énekeseknek a nevét. Tehát óriási befolyásuk van az egész európai társadalomra és az európai állampolgárokra vonatkozik az, hogy a sport szeretete összeköti őket. Köszönöm, Matthias asszony, mondja az elnök, most pedig egy percben Szelenová asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európol sajtótájékoztatója megerősítette, hogy a bunda elérte az európai focit. A pénzügyi károkat a morális kár még túlhaladja, hiszen a foci, a labdarúgás példa kell, hogy legyen a fiatalok számára, és úgy gondolom, hogy koordinált fellépésre van szükség a bundázók és a szervezet bűnszervezetek ellen, hiszen egyedül egyetlen ország sem tudja megoldani ezt a problémát. Nagyon fontos az is, hogy megőrizzük a sport erkölcsét, fellépjünk a bundázás ellen, és a harmadik államokkal való tárgyalásaink során, valamint a csatlakozás és társulási tárgyalások során felvessük ezt a kérdést is. A legtöbb bundázó szervezet Ázsiában van, innen támadja meg az Európai Fociligát, az európai labdarúgó csapatokat. Éppen ezért határozaton kell fellépnünk, és az online szerencsejáték területén is ki kell térnünk. Köszönöm szépen, most pedig másfél percben Jakolino képviselő kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Semmi kétség nem férhet hozzá ahhoz, hogy a sport a tömegek részvételét biztosítja, és éppen ezért a fiatalok számára is nagyon fontos értékmintát jelent. Egyenlőség és azonos szabályok alapján kell játszani a sportban, így teremthetjük meg a sport integritását, és meg kell akadályozni, hogy bárki aláaknázza a sport kikezdhetetlenségét a bundával. Mára persze a sport nagy bizniszé vált, 100 milliárd eurót tesz ki a sportfogadás forgalma, és ez egy hatalmas összeg. A korrupció ugyanakkor az illegális szerencsejáték ázsiai centrumaiból ered, innen támadják Európát, és szervezett bűnözői szervezetek határozzák meg az illegális sportfogadást és a bundát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a rendészeti szervek, az igazságszolgáltatási szervek is együttműködjenek az Európol és az Eurojust területén, és így lépjünk fel ezen bűncselekmények ellen. Nagyon fontos az együttműködés, hiszen a bundázott játékok nem csak anyagi kárt jelentenek, hanem az egész rendszer betegség jele is. Éppen ezért a Krím jelentéstevőjeként megerősítem, hogy a sportnak a fiatalok számára is példával, modellel kell előjárnia, az atlétákra, fel, a sportolókra fontos, hogy a fiatalok feltekintsenek. Köszönöm szépen. Köszönöm Jakodino képviselő, és most pedig Boszkurt képviselőt kérdezem, hogy felmutatta a kék kártyát Jakodino úrnak? Hát ha igen, akkor Boszkurt asszony kapszott. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Jakolino említette a Krim bizottságot írtam egy dokumentumot éppen a bundázással kapcsolatban a szakbizottság számára. Tényleg meggyőződésem, hogy ez nem csak a sport témája valójában, hanem nagyon fontos a bűnüldözés, a ügyészség számára is nagyon fontos az európai együttműködés. A szervezetbűnözés, korrupció, pénzmosás szóba kerülhet itt, és csodálkozom azon, vagy csodálkoztam, hogy, illetve megfeltettem a kérdést, hogy foglalkozik a jelentésében a bundázással, és most kaptam egy választ ebben a témában. Jakolina úr. Jakolina úr, persze tudok erre válaszolni, és biztosítani szeretném Boszkurt kollégámat arról, hogy a bundázott mérkőzésekről szóló beszámoló jelentős szerepet hasít majd ki a jelentésemből, és nem csak a foci, például a baseballban már száz éve bundáztak mérkőzéseket. Arról is beszélek majd, hogy a legális sport nagyon fontos elemét adja a mindennapi életünknek, és természetesen az igazságügyi együttműködés nagyon fontos, hogy kitérjen a bundázásra. Biztosíthatom tehát Boszkurt asszonyt, hogy kellőképpen kidomborítom ezt a kérdést a jelentésemben, amely jelentés szól a bűnözői szervezek működéséről is. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Repó képviselő kap szót. Arvoisa puhemies, niin valitettavasti sopu... Elnök úr, Köszönöm a szót. Sajnos az a helyzet, hogy a bűnözés a fogadásoknál, a szerencsejátékban jelentkezik, és itt bizony gyakran sérül a sport alapelve a tisztességes verseny. Ez amiatt van, hogy túl sok pénz van ebben az üzletben, Ázsiában a fogadásokat kötnek, milliós, milliárdos nyereségekről van szó, és hát némi pénz az érintett sportolóknak is jut, ha ebbe beszállnak. Tenni kell itt valamit a globális bűnözés ellen. Éppen ezért egyetlen állam önmagában ezt nem fogja megoldani, és egy európai intézmény se fogja meg ezt megoldani ezt önmagában ellenőrzésre és adatcserére van szükség. Látni kell, hogy milyen nyereségekről van szó, milyen betétekről van szó a játékoknál, nyomon kell követni a folyamatot. A biztos asszonynak köszönetet mondok az ígéretekért. Köszönöm szépen, Repó úr. Fizasz úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, szigorú lépéseket hoztak a doping elleni fellépés érdekében, és most ugyanezt meg kell tenni a bundázásra nézve is. Érint ez mindenkit, a menedzsereket, a játékosokat, az edzőket, stb. Készült egy jelentés elmúlt évben, amit nagy többséggel fogadtak el, ez tartalmaz intézkedéseket, például megfelelő védelmet a sportesemények során, a tagállamokat pedig felszólítja ez a jelentés, hogy a manipuláció minden formáját bűncselekményként rögzítsék, és a korrupciót a sportterületen szorítsák vissza. Az Európolt is felszólítják, hogy folytasson nyomozást ezen a területen, fogjon össze az Eurojust-tal, illetőleg a sport vezető szerveit felszólítják arra, hogy gyűjtsenek adatokat, hogy a jobb ellenőrzés lehetővé váljék. Mindenek előtt pedig arról van szó, hogy jó menedzsment alakuljon ki ezen a területen. Manipuláció akkor történik, hogyha a sportolókat nem fizetik meg tisztességesen, a nevelés, az oktatás, a képzés nagyon fontos a sportolókkal szemben. Így kell fellépnünk, hiszen civilizált megközelítést kell elérnünk, és észszerű lenne egy jó gyakorlatok egy listáját összeállítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Papa Nikolaú úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A bunda, mint jelenség nem új. Már a 80-as években is szerepelt ez a téma a sajtóban, Olaszországban, de más országban is voltak eh, ilyen jelenségek, még olimpián is, tehát tudjuk azt, hogy eh, a manipuláció mindig is volt, és nem csak a labdarúgásban figyelhető meg. Az Európol számai egyébként rámutatnak arra, hogy a manipulált mérkőzéseknél 380 esetet állapítottak meg csak Európában. Nagyon fontos most, hogy a jelenséggel szemben fellépjünk. Az Európai Parlament volt, Parlamentek volt egy írásos nyilatkozata, hogy lépéseket kell tenni a korrupció és a bunda ellen. Papasztamkos kollégánk fontos szerepet játszott ebben, ez már el is hangzott egyébként. Számos lépést kell még megtennünk, és ide tartozik a prevenció, a megelőzés erősítése, éppen az online fogadásoknál látjuk, hogy milyen nagy a veszély, itt tennünk kell valamit. Van egy nikóziai nyilatkozat szeptemberből, amely nagyon fontos. Most nagy jelentősége van annak, hogy itt végre lépjünk. Európa büszke a sportjára, a sportmúltjára, és azt gondolom, hogy ezt meg kell őriznünk. Köszönöm szépen. Bocs. Köszönöm, Kurszki úr kapszolt egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel látom, hogy az Európai Parlament foglalkozik a sport korrupció elleni küzdelemmel. A korrupció úgy gondolom, hogy teljes mértékben aláássa a sport értékeit, és a sport az egyik legszebb, legkellemesebb tevékenység mindannyiunk számára. Úgy vélem, hallottuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, tehát sokkal többet kell tennünk. Lengyelországban megpróbáltuk a korrupció kérdését a fociban kezelni, bizonyára emlékeznek rá, hogy voltak problémáink a korrupcióval. Volt olyan meccs, ahol meghatározták azt, hogy hány gólra van szükség. Tehát megvannak a saját problémáink, muszáj tennünk valamit. Tudjuk ezt. Zsóbró úr volt igazságügyminiszter, intézkedéseket hozott amelyeket beemeltek a lengyel jogba a sportkorrupció ellen, a szolidaritásról. Látjuk azt is, hogy a korrupciót komolyan kell venni, hiszen nagyon gyakori még most is, hogy az emberek megvesztegethetőek maradnak. Minden országban el kell kobozni a korrupció eredményeinek gyümölcseit a bűnügyi szervezetektől. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a spontán felszólalások következnek, többen is kértek szót. Csideszki úr kap egy, szó, eh, egy asszony kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió sok jogszabály tervezetet nyújtott be már minden különböző területre. A mai vita is azt mutatja, hogy az egész közösség szempontjából fontos, hogy a sportszervezetek átláthatóságát biztosítsuk. Tudjuk azt, hogy sor került bundázásra, különösen a futball területén, de más sportágakban is. A problémák nem oldottak még meg. Nyilván most meg kell vizsgálnunk ezt a bűnügy szempontjából is, de nem általánosíthatunk. Vannak olyan egyedi esetek, amelyekből nem vonhatunk le általános következtetéseket, de a korrupció kockázata attól még létezik. Ez valós konkrét megoldásokra van szükség. Nem tudom, hogy ezek konkrétan mik lehetnek, de a korrupció ellen a sportban mindenképp fel kell lépnünk. Meglátjuk majd, hogy milyen javaslatok vannak. Köszönöm szépen. Matula képviselő kapszót. A sport területén jelentkező botrányok újton új elő, újra előkerülnek az Európol statisztikája szerint a korrupt esetek 96%-a a labdarúgás területén keletkezik, jelentkezik. Hatalmas összegekről van szó. A nyilvánosság figyelme egyre inkább ezen kérdésekre terelődik, az online fogadás lehetősége pedig egyre inkább határokon átnyúlóvá teszi az ilyen illegális fogadást. Globálisra vált tehát ez a tevékenység, és a szereplők az EU-n kívülről irányítják a bundázást. Éppen ezért nagyon fontos, hogy határozottan fellépjünk a bundázás ellen, azért, hogy az emberek bizalma megerősödjön a sportban. A sport nagyon fontos az értékek közvetítésében, az emberi integritás, az emberek iránti tisztelet értékének közvetítésében. Éppen ezért nem szabad, hogy megengedjük, hogy a korrupt bűnözők kezébe kerüljön a sport. Köszönöm szépen, Paska képviselő kapszót. Elnök úr, biztos úr, biztos asszony, az Európol együttműködik a bundázás nyomozás, bundozás elleni nyomozásban. Szingapurban van az egyik fő elkövető szervezet. A nyomozások szerint 700 bundázott meccsért felelnek ezek. Ezen felül a magyar nyomozóhatóságok is kiderítették, hogy bundázták a meccseket. Mi több, állítólag kelet-ázsiai kontaktussal, kapcsolatteremtőkkel csalták el az egyik magyar mérkőzést, és 50 ezer eurós összeget fizettek ki, és majd pedig tízszerekkora összeget nyertek a fogadáson. Argentina és Bolívia közötti mérkőzést is megbundáztak,

megfelelő összefogással tudnak európai szinten együttműködni. köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki tartsa be az egyperces felszólalási időt. Most pedig Birke képviselő kap szót. Wenn die Europol untersuchungen... Elnök úr, hogyha az Europol nyomozások világosá tették, hogy a szervezet bűnözés megszállta a bundázás területét, már pedig ezt bebizonyították, akkor kombinált és egységes fellépésre van szükség a bundázás ellen. Azt várom el, hogy a sportszervezetek nulla tolerancia politikáját folytassák, viselkedési kódexet is fogadjanak el, ráadásul mindenki számára európai szinten tegyék büntető tényállása a bundázást, hiszen a szervezet bűnözés megszállt a sportot. Konkrét intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a sport integritását megőrizzük az egyre súlyosabbá váló bűnözés ellen. Köszönöm szépen, most pedig megadom Zver képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, Elnök úr és biztos asszony, gratulálok a konkrét felvetésekhez, és üdvözlöm ezt az állásfoglalás indítványt. A bundázás a korrupció egy formája. Szlovéniában azonban már komoly um, perek zajlanak a sportfogadó, a bundázók, illetve a dopingolók ellen. De fontos kérdés, hogy európai szinten vagy nemzeti szinten próbáljuk-e megoldani ezt a problémát. A szubszidiaritás elve nem elegendő, hiszen a korrupció már átlépte a határokat, éppen ezért nemzetközi szinten kell, hogy foglalkozzunk e kérdéssel. Az Európol koordinatív szerepet játszik, a bűnöldöző szervezetek munkáját koordinálják, és ez nagyon fontos lépés a korrupció elleni harcnak. De nem elegendő. Az elkövetkező években hatékonyabb intézkedésekre van szükség, és európai szabályokra van szükség. Köszönöm szépen, most megadom a következő felszólalónak a szót. Na, komisszár, stimați colegi, sportul... Köszönöm szépen, biztos asszony, kollégák. A sport nem csak fizikai tevékenység, hanem társadalmi, oktatási szerepe is van. Éppen ezért, hogyha e tevékenység integritását fenyegeti valami, akkor nem tud szerepet, pozitív szerepet nyújtani gyermekeinknek. Nemzeti és nemzetközi szervezetek is képtelnek megoldani ezt a csapást, ami a sportot éri. Szeretném azt javasolni az Európai Bizottságnak, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg a tagállamokkal együtt, hogy harmonizálják, összehangolják a nemzeti jogszabályokat a sportkorrupció elleni küzdelem érdekében. Persze lehet harmadik országokkal nemzetközi megállapodásokat kötni, annak érdekében, hogy a szervezet bűnözés ellen felvegyék a küzdelmet, és abba hagyassák velük a bundázást, és azt kérem, hogy tegyék is meg. Köszönöm, hogy az elnök, most pedig a biztos asszonynak szeretném megadni a szót, hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a képviselőknek a lehetőséget, hogy megvitassuk a mai napon ezt a kérdést, hogyan tudjuk az egyik legfontosabb fenyegetést kezelni, amely a szervezett sporttal szemben felmerül. El kell, hogy mondjam, hogy mi is aggódunk. Igen, csak aggódunk. Az elmúlt hónapokban olyan jelentések születtek, amelyek rámutattak arra, hogy milyen súlyos a bondázás Európában, és megláttuk azt is, hogy ez egy globális jelenség, számos kontinens foglal magába, és szervezett bűnözési hálózatokat foglal magába. Nagy és kis csapatok is részt vesznek ebben, a legkülönbözőbb szereplőkkel. Ott vannak az edzők, a játékosok, még a szülők is adott esetben, de sorolhatnám tovább a szereplőket, mint mondtam, és önök is elmondták. Ez egy határokon átnyúló probléma, ezért határokon átnyúló megoldásra van szükség a sporthatóságok hozzánk fordultak azért, hogy őrizzük meg a verseny integritását. A bizottság erre azt válaszolta, hogy kész a cselekvése. Nem egyszerű feladat egy ilyen bonyolult témában fellépni. Szorosan együttműködtem kollégáimmal, akik eh, a, a szerencsejáték területért felügyelik, és igyekeztem kialakítani egy közös álláspontot ezen, ezen a területen igenis a megelőzésre is nagy súlyt kívánjunk helyezni, és megkönnyítettük a, ko- a koordinációt és az együttműködést a legfontosabb szereplők között az európai szinten. A szerencsejáték, a rendőrhatóságok, a sportmozgalmak is ide tartoznak. A nagy cél, az az, hogy javítsuk ezt az együttműködést. Ezt tűztem ki magam elé. Ez lehetővé tesz utána egy hatékonyabb megelőzést és fellépést a bundázással szemben, és ezt ki kell terjeszteni a nemzetközi együttműködésre. A jó kormányzás, a jó irányítás is nagyon fontos. Most pedig van egy szakértői csoportunk, amely a sportcsapatok területén kíván jó irányítást kialakítani. Iránymutatásokat fognak kidolgozni 2014-re ezen a területen és adott esetben egy európai tanácsi, vagy Európa tanácsi konvenció is megszületett, egyezmény is megszületett ezen a területen. Nehéz le, munka lesz, de azt gondolom, hogy megtettük a helyes irányba az első lépést. Egyébként vitát folytatunk az UNESCO-ról is erről, hogyan tudjuk a bundázással szembeni fellépést a nemzetközi agenda egy magasabb szintjére hozni. A bunda, a mérkőzések megállapítása, a korrupció egy fontos téma lesz a berlini sportminiszteri konferencián. Szükségem van a támogatásokra ebben a folyamatban. Köszönöm szépen azt a pozitív hozzájárulást, amelyet a vita során mutattak a bundázással szembeni fellépés egy kemény feladat, akkor lehetünk sikeresek, ha egységesek maradunk, és elkötelezetten dolgozunk, és együttműködünk a cél elérése érdekében. Elnök úr, mielőtt befejezem, szeretném még elmondani, hogy nem fogadnék nem fogadom el, hogy bárki is a bizottságot korrupciónak nevezze. És igenis elvárom, hogy elnézést kérjenek azért, hogy ezt valaki megtette, de az érintett elhagyta a termet. Igenis, még egyszer elmondom, hogy semmiképpen sem tudom elfogadni a megjegyzéseit. Komisarz? Köszönöm szépen, biztos asszony. Państwa e, posłów, że otrzymałem pięć projektów rezolucji. Tájékoztatni szeretném, hogy öt állásfoglalás indítványt kaptam a szocialisták és